rendelkezésre állnak. Vannak-e kifogások? Nincsenek ilyenek. Ez azt jelenti, hogy a jegyzőkönyvet engedélyeztük. A következő ponton szerepel a napirenden nyilatkozatom a 2013-as költségvetéshez az Egyeztető Bizottság tevékenysége kapcsán. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt kollégák, kedden éjszaka a 21 napos határidő lejárt, amely az a szerződésben szerepel a költségvetés egyeztetésre. A parlament és a tanács delegációja nem tudtak közös szöveg tervezetben megállapodni. Ezáltal a 2013-as költségvetésre vonatkozó eljárás a bizottság által beadott tervezet alapján kudarcot vallott. Ahogyan a szerződésben ilyen esetben szerepel, most a bizottságnak kell új tervezetet benyújtania. A bizottság már bejelentette, hogy a folyó hét péntekén, tehát 23-án, november 23-án új javaslattal él majd, abban a reményben, hogy a parlament és a tanács a költségvetési hatóság két egyenlő ágaként kompromisszumban tudnak majd megállapodni a 2013-as költségvetés hatályba, hatályba lépését az évvel tenni lehetővé. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlament magától értetődően tudatában van a költségvetéssel kapcsolatos felelősségének, és a bizottsággal, bizottsághoz hasonlóan egyetértésre törekszik. Tudatában vagyunk annak, hogy az egyetlemértés hiánya eset, egyetlemértés esetén egy második költségvetés is járható út a következő költségvetési évre, de ez nem ideális út, mert a megállapodás minden áron semmiképpen sem talál a parlament hozzájárulására. A költségvetésünkkel egy válaszúton vagyunk, már az elmúlt két év során a tagállamoktól ígéreteket kaptunk, és ezekben bíztunk is, olyan ígéreteket, amelyek a tanács pontját tükrözik a kifizetéseknél, amelyek mindig a bizottság tervezette alatt voltak jóval az adott költségvetés évre vonatkozóan. Elfogadtuk tehát ezeket az álláspontokat, mivel elismertük a súlyos költségvetési helyzetet, amelyben egyes tagállamink leledzenek valamennyi intézmény számára világos volt, hogy az Unió ezzel az elfogadott fizetési szinttel nem tudja fedezni kiadásait. Ezért a parlament és a tanács a költségvetési tárgyalások végén, a múlt év végén ünnepélyes nyilatkozatot tettek, hogy valamennyi kifizetés amelyet nem lehet kiegyenlíteni az elfogadott költségvetéssel, egy költségvetés módosítás révén gyorsan és nagy viszálykodás nélkül megoldandó. Ezen ünnepélyes nyilatkozatban a Költségvetési Hatóság két ága, a parlament és a tanács nyilatkozatot tettek arra vonatkozóan, hogy ezt gyorsan és sok viszálykodás nélkül megkívánják tenni. Nos, hölgyeim és uraim, szeretném felolvasni önöknek ezt a nyilatkozatot. Az angol szövegből idézek into account the ongoing fiscal figyelembe venni a jelenlegi fiskális konszolidációs erőfeszítéseket a tagállamokban. A tanács és az Európai Parlament megállapodnak abban, hogy csökkentik a kifizetési szinteket 2012-re, a, ahogyan ez a bizottsági költségvetési tervezetben szerepel. Azt kérik a bizottságtól, hogy további kifizetési előirányzatokat kérjenek a kiegészítő költségvetésben, a 2012-es költségvetésben szereplők ugyanis elégtelenek. A tanács és az Európai Parlament a lehető leggyorsabban állást foglal erről, annak érdekében, hogy a kifizetési előirányzatok hiányát elkerülje. Hölgyeim és uraim, ez nem őrült képviselők nyilatkozata, hanem a tagállamoké, az Európai Unió tagállamai. Most itt tartunk. A bizottság ki kell fizetni a számlákat a 2012-es évre, a kohéziós, a strukturális, a szociális alapból, a tudomány, az Erasmus program köréből, olyan szemek ezek, amelyeket most ki kell egyenlíteni, mégpedig 9 milliárdos összegről van itt szó. Hogy még egyszer hangsúlyozzam, hogy a 2012-es évre a szükséges kifizetések összege, és itt ez csak október 31-i állapot, ez nem becsléseken vagy feltételezéseken alapszik, hanem jogi kötelezettségeken, amelyeket eh, a bizottságnak teljesítenie kell hogy a 2013-as költségvetésről komolyan tárgyalhassunk, ehhez először a 2012-es költségvetési évet korrekt módon le kell zárni. Hogyha nem világos, hogy mennyi kifizetetlen számla van dece- 2012. december 31-én, akkor nem lehet komoly módon dönteni arról, hogy milyen költségvetési igények merülnek majd fel a 2013-as évre vonatkozóan. A tagállamok azonban halogatták az egyeztető folyamat során a világos ígéretek megtételét, tehát a 2011 novemberben, novemberben tett nyilatkozatukhoz nem tartják magukat, és a hiányzó milliárdokat nem teremtik elő. Azonban eltérően a hagyományos költségvetési tárgyalásoktól itt nem tettünk engedményeket. Hogyha 9 milliárdos szemlekat kell kifizetnem, akkor nem szorítkozhatom arra, hogy 2-3 vagy akár 4 milliárdot maximális összegként kínálok fel. A tagállamok KED estig, a múlt hét KED estéjéig ezt tették ezen az alapon a parlament nem tudott megállapodásra jutni, mert amit a tagállamok tőlünk követelnek, az nem más, mint egy deficites költségvetés elfogadása. A parlament azonban nem hajlandó arra, hogy egy ennyire komolytalan tárgyalási módba bocsátkozzon, amelyet egyébként egyes tagállamok a saját költségvetésükkel kapcsolatosan gyakorolnak. Hogyha a 2012-es év problémáját nem oldjuk meg, és, és sok kifizetetlen számlát kerül a 2013-as évre, akkor késedelmi kamatokkal is számolnunk kell, mert a 2013-as évben itt majd megoldatlan problémákkal kell szembenéznünk. Nos, hölgyeim és uraim, ez nem rendes, szabályos költségvetési eljárás, ez nem hatékony pénzgazdálkodás, amire kötelező vagyunk a költségvetési rendelet értelmében. Éppen ezért világos, hogy a 2013-as költségvetésnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy minden kifizetési előirányzatot teljesíteni tudjunk majd. A 2013-as évre fennmaradó követelések, mint például az október és november hónapok lefedése a folyóév során, nos ehhez friss forrásokra van szükség. Ezen kívül az Európai Parlament a növekedés, versenyképesség és foglalkoztatás prioritásaért küzdeni fog. A bizottság költségvetési tervezete a kötelezettségvállalásoknál is az egyel fejezetben még bizonyosan javításra szorulnak. Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák, készek vagyunk arra, hogy konstruktívan és komolyan, gyorsan megoldjuk a nyitott kérdéseket a tanácssal. Mi is akarjuk a 2013-as költségvetést, készek vagyunk a tárgyalásra, és nyitottak vagyunk, és az a reményünk, hogy a bizottság általi tervezett bemutatása után újra megkezdődik majd az eljárás, és akkor a tanácsban az a felismerés jut túlsúlyra, hogy a saját számláinkat igenis ki kell fizetnünk. Egy pozitív szó még zárásként. A parlament nagyon sokat, tehát jó magam is személyesen nagyon sokat tettem ezen célok érdekében. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani Lamasz úr, illetve Lavi a kollégáknak, vagy akár Balcani asszonynak. Nos, együtt sikra szálltunk azért, hogy meggyőzzük a tagállamokat hogy az ötös számú költségvetés módosítása 2012-es évre vonatkozóan a szolidaritási alap mobilizálásával az olaszországi földrengés áldozatok számára. Ugye itt 670 milliós összegről van szó, nos ezt a módosítást gyorsan el lehetett fogadni. Ma délután ezen módosítás megszavazásával szolidaritásunkról tettünk tanúbizonyságot ezen tagállam polgárai irányában. Mavroyanis miniszter úr és jó magam néhány perccel ezelőtt aláírtuk ezt a költségvetés módosítást, tehát ez az összeg valóban a szolidaritás igazi jelzése, amelyet a legerősebben érintett polgárok, önkormányzatok rendelkezésre tudunk bocsájtani Emilia Románia tartományban. Az egyéb költségvetési kérdések is remélhetőleg pozitívan zárulnak majd, és decemberben a plenárison a 2012-es évre vonatkozóan a 6 per 2012-es költségvetési módosításról is tudunk majd szavazni, és remélhetőleg egy szilárd költségvetésről úgy szintén. Végezetül, hölgyeim és uraim, hadd állapítsam meg, hogy számomra a költségvetési eljárás mostanáig egy teljesen felfedezetlen új terület volt. A parlamenti elnöki funkciómban. Nagyon sokat tanultam ennek során. A legtöbbet abból tanultam, hogy milyen ellentmondásos a tanács álláspontja, illetve a tagállamokban tapasztalható valóság. A tanács nem Mavrajani szúr, és, hanem a tagállamok, de a tanácsban van néhány olyan tagállam, amelyek nem tartják be az ígéreteiket, olyan tagállamok ezek, amelyek deficites költségvetést akarnak velünk kialakítatni. Az, hogy ezt követeljék tőlünk, ez azt jelenti, hogy ugyanazt a gyakorlatot követik, mint amit a saját költségvetésükkel tettek. A plenáris nagy része, az Európai Parlament nagy többsége nem kész egy ilyenfajta járást követni. Köszönöm szépen a figyelmet! Das Wort hat nun der Kollege. Most Giovanni Levia kap szót. Tessék, Levia úr. Signor Pre- Elnök úr, Mavrojánis miniszter úr, biztos úr, kollégák. Ahogyan Schulz elnök emlékeztetett erre, kedden 13-án lejárt a 21 napos költségvetés egyeztetési határidő. Ezen határidőig a parlament, a tanács és a bizottság nem sikerült megállapodniuk a 2013-as költségvetést illetően. A parlament álláspontja szerint a kezdetektől világos volt, és ezt mindig is kiemeltük informális és formális találkozóink során, hogy nem lehetséges a 2013-as költségvetésről úgy tárgyalni, hogy előbb lenne zárnánk a 2012-es számlákat. Helyes volt tehát, hogy figyelmesen megvizsgáljuk az ötös szemköltségvetés módosítás problémáit. Erről ma délelőtt szavaztunk a plenárison, és ahogyan az elnök úr elmondta, ez nagyon fontos kérdés volt, ugyanígy a 6 per 2012-es költségvetés módosítás is. Nem lehetséges a 2013-as előirányzatokról beszélni, amikor a bizottság által felvetett problémákat nem vett vették figyelembe, például az kifizetetlen számlákat. Mindenki tudja, hogy milyen problémák vannak a költségvetéssel. A parlament mindent megtesz, hogy ne ebbe az irányba menjen a folyamat. Nos, ami a kifizetéseket illeti, megfelelő szintet kérünk, amely lehetővé teszi valamennyi közösségi szakpolitika megfelelő folytatását. A kötelezettségvárosokat illetően erősen hiszünk abban, hogy a növekedésbe, a fejlesztésbe és a foglalkoztatásba kell beruházni. Ezek a tanács prioritása és a parlament is prioritásnak tekintette őket a 2013-as költségvetés eljárás során bizonyosan tudatában vagyunk a tagállamok nehézségeinek, és ezeket számításban is vesszük a tárgyalások során, de ez nem jelenti azt, hogy az Európai Parlament kész arra, hogy feláldozza az Európai Unió növekedését a megszorítások oltárán, mégpedig kivételek nélkül, ahogyan ezt egyes tagállami kormányok kérik. Minden esetre bizakodó vagyok tekintettel a remek együttműködésre az intézmények között, hogy sikerül majd megállapodásra jutnunk a költségvetés kapcsán. Emlékeztetnék azonban arra, hogy itt a parlament együtt döntési szerepet játszik a tanácssal, ezt a hatáskörünket mindenképpen gyakorolni kívánjuk a közösségi szakpolitikák korrekt végrehajtása során, és ez mindenféleképpen az európai polgárok javát szolgálja. Gracias, presidente. Comisario, presidente del Consejo. Köszönöm. Elnök úr, biztos asszony, miniszter úr, ebben a vitában arról beszélünk, hogy a tanács és a parlament milyen megállapodásra jut 2013-as költségvetésről. Sajátos mondom, nincs miről beszélünk, mert nem született megállapodás. Még nem is kezdődtek el az érdemi tárgyalások, azt várjuk, hogy a tanács eldöntse, hogy a 2012-es még kifizetendő számlákkal mi legyen. Az elnök úr említette, Lavia előadó szintén a parlamentben. Az álláspontunk napnál világosabb és logikus. Hogyan is beszélhetnénk a jövővi költségvetésről, hogyha még nem oldottuk meg a 2012-t érintő kérdéseket? Az ez év problémái problémáját azt jelenti, hogy 2000 milliárd euró kifizetetlen számla van, ami jó néhány tagállamból rengeteg polgárt, állampolgárt élet. Mavrojanis szúr. 500 ember az én hazámban a globalizációs alapból nem kapja meg az őt illető pénzt. Több mint 500 olasz, több mint 1000 osztrák, több mint 1000 finn, 1500 román és 300 dán munkavállaló ugyanilyen helyzetben találta magát. Az európai diákok sem tudják, hogy megkapják az őket megillető ösztöndíjakat, illetve különböző egyetemi egyetemisták, egyetemi hallgatók és oktatók sem tudják, megkapják-e a járandóságukat azért, mert a tanács nem fogadta el a szemlek kifizetését. Ez egyszerűen tarthatatlan, és egyébként is a tárgyalásoknak már épp ideje beindulni, azt várjuk, hogy a bizottság benyújtsa a következő javaslatát. A bizottság és a tanács tudja, hogy mi az álláspontunk, remélem, hogy közelednek az álláspontok, a, tudjuk, hogy a költségvetésben van bőven mozgástér arra, hogy különböző európai programokra megtaláljuk a pénzt. Meg kell erősítenünk a KKV-kat, a kutatást és a fejlesztést, különböző keretprogramokat, mobilitási programokat, amelyek a fiatalokat segítik. A valóságban a tanács és a parlament között nincs olyási véleménykülönbség, azt illetően, hogy mik a prioritások, szerintem gyorsan le tudjuk zárni ezt a vitát. Ami az igazi nehézséget okozza, az nem más, mint a kifizetések szintje. Könnyen megbénulhatnak a programok, még egyszer mondom, a diákok, amiatt aggódnak, nem kapják az ösztöndíjakat, az önkormányzatok pedig a megígért pénzeket várják. Az, a költségvetést nem lehet csökkenteni, éppen hogy növelni kellene, mindannyian tudjuk, hogy a novemberi-decemberi kifizetéseket 2012-ben ki kell fizetni, 2013-ban pedig még több pénzre van szükség, ígéretekkel tele a padlás. Az Európai Bizottság nem teheti azt meg, hogy megint csak nyilatkozatokkal áraszt el bennünket. A tanácsban pedig egyelőre úgy tűnik, hogy nincs megoldás. Ez tarthatatlan. Bénult helyzetbe került, a bénultság állapotába került Európa Mavrojanis kérem értse meg, meg kell találnunk a módját annak, hogy megállapodjunk. Még egyszer mondom, a tanács kezében van a megoldás. Köszönjük, Mulder úr a következő, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Schulz úr ugyan elment, de bevezetőjében mindenképpen nagyon jól körvonalazta, hogy miről is szól ez a dolog. Gyakorta tanácsal az a probléma, hogy amikor tárgyalunk velük, akkor bizony engednek, és aztán, mikor meg kéne vasul, valósítani őket, akkor gyakorlatilag nem következik be semmi. Úgyhogy alapvetően mindenki megérti a végén, hogy nem lehet végrehajtani őket. Úgyhogy egyértelmű, hogyha az ember aláír egy szerződést, felvállal valamilyen kötelezettséget, akkor nem, nem igazán kell meglepődni, hogyha jönnek a számlák, ki kell fizetni őket. Ez így működik mindenütt, az Európai Parlamentben is. Úgyhogy semmi értelme azt mondani, hogy nem léphet túl a költségvetés az inflációs rátán, mert hogyha felmerülnek a költségek, akkor ezt ki kell fizetni. A kérdés pedig az, hogy a bizottsági becslések helyesek-e még mindig elég nagy a félreértés a becsések kapcsán. Hogyha hiszük azok, elhiszük azokat a becséseket, amiket a tagállamok adnak be a tanácsba, hogy 6 vagy 7 százalékos növekedés nem elegendő a költségvetésben, hanem kétszeres, akkor a tagállamok körében valamilyen hivatalos szervre van szükség, amely pontosan ellenőrzi azt, hogy a bizottságnak beadott tagállami becslések helyesek, avagy sem. Ennek úr, azt két percen van, nem egy. Nos, ellenőriznünk kell, hogy ezek a becslések helyesek-e, és amennyiben igen, akkor ez az érvelés a költségvetéssel kapcsolatban nem szabad, hogy ilyen nehéz legyen éve, minden évben. Ha kevesebbet akarnak, fizetni, az elkötelezettségeket kell használni. Köszönöm elnézést, nekem egy perc volt fel, es volt úr. President, the uh, failure to... Elnök úr, az egyeztető tárgyalások során nem sikerült megállapodni, ami szerintem sajnálatos. Már csak azért is, mert a sajtó visszhang igen negatív üzenetet küldött a közvélemény irányába, azt a benyomást keltették, hogy a parlament nem hajlandó együttműködni, csak akkor, hogyha több pénzt kap. Miközben valójában a parlament elnöke mielőtt távozott az imént az ülésteremből, elég világosan felvázolta a helyzet állását. Egy szakmai vitáról van szó, 9 milliárd euró viszonylagos kifizetésével kapcsolatban. Ez a hatos módosító költségvetésben megjelenő összeg. Múder úr is rámutatott az imént, le kell volna a következtetéseket ebből, nagyobb ellenőrzésre, költségvetési kiszámíthatóságokra van, kiszámíthatóságra van szükség a tagállamoktól jobb előzetes becslésekre, 2013-as költségvetésben pedig növekményre van szükség. Elfogadjuk azt a tényt, hogy nem várható az, hogy ilyen óriási kötelezettségvállalást átkörgessünk 2012-ről 2013-ra. Világos, hogy ez a tanács számára megoldandó kérdés, ezért úgy vélem, hogy a tanácsa pozitív tárgyalást eh, kell folytatnunk annak érdekében, hogy minél hamarabb megoldódjon ez a probléma. Köszönjük, Andreasen asszony! It is no secret to... Elnök úr, nem titok senki előtt, hogy a 2013-as egyeztetés még a kezdeti stádiumában elhalt. Ez azért volt, mert a bizottság két milliárd euróval többet kért az idei kifizetésekre. Eléggé szkeptikus voltam azzal kapcsolatban, hogy szükség van erre a többlet pénzre. A legtöbb tagállam nem tudja megengedni magának a társfinanszírozást a válságos időkben. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az idén februárban a 2011-es számlák lezárását követően két hónappal a költségvetési biztos azt mondta, hogy 11 milliárd euró hiány van. Aztán áprilisban, két hónappal később azt mondta, 1,5 milliárdos többlet van. Aztán a múlt heti egyeztetésen Lewandowski úr azt mondta, hogy 2012-ben másfél milliárd euróval kevesebbet kell kifizetni. Úgyhogy most akkor milyen számoknak higgyünk? Ez a hozzáállás jelentősen befolyásolta a tárgyalások szavahihetőségét, főleg a bizottság részéről. Több pénzt nem szabad adni a bizottságnak, ha csak megbízható és pontos információval nem szolgál. Már évek óta mondom ezt. Köszönöm szépen. Is that Mr. Butikofer? Yeah, blue card. Budikov úr kék kártyát mutatott fel. Elfogadja a kérdést, parancsoljon. Kedves kollégák, szeretnék kérdezni valamit a tisztelt képviselőasszonytól. Az üzleti életben egy adós, akinek fizetnie kell, azt mondja, hogy nem tud fizetni, mert nem tudja megengedni magának ön szerint, hogyan jellemezendő. Köszönöm. Az egyetlen kompromisszum, amit a tanács és a tagállamok kötöttek, az a múlt decemberi 2012-es költségvetésre megállapított szám. Az a tény, hogy a tanács azt mondta, hogy szükség esetén több pénzt ad, arra utal, hogyha valamilyen báratlan esemény következik be, mint például az olaszországi árvíz. De 9 milliárddal előállni, ami szinte 70%-a a 2012-es költségvetésnek tényleg elfogadhatatlan. És azt mutatja, hogy Egyszerűen a bizottságnál nem lehet bízni semmiféle számításban. Köszönöm szépen. Gariga úr is szeretne kérdezni. Elfogadja? Gariga úr, parancsoljon. Andreasen asszony, ön szerint a tagállamok által benyújtott számlák, amelyek a bizottsághoz kerültek bizonyítékai a, annak, hogy megbízhatóságról beszélhetünk, avagy sem? Válasz. Geriga úr, én úgy gondolom, hogy bizonyítékra van szükségünk ahhoz, hogy a projektek hatékonyan folynak. Ami engem illet, ez volna bizonyíték annak, hogy szükség van a pénzre mert 9 milliárd euró nem ö, merülhet fel csak egyik napról a másikra. Sajnálom, ezt kell mondanom. Köszönöm szépen, Jánisz úr következik a tanács képviseletében. Parancsoljon. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselő, hölgyek és urak, biztos asszony. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az Egyeztető Bizottság amelyet az októberi plenáris ülés után hívtunk össze, nem tudott megállapodásra jutni a 2013-as költségvetésről, a szerződésben lefektetett 21 napos határidőn belül a ciprusi elnökség mindentől tehetőt megtett annak érdekében, hogy pozitív eredményt érjünk el az megadott a tárgybőkön belül. Keményen dolgoztunk azon, hogy közelítsük az álláspontokat, egészen az utolsó pillanatig, de végül el kellett fogadnunk, hogy a két intézmény álláspontja között óriási különbség maradt, és ezért nem tudtunk megállapodni. A tanács meggyőződése, hogy mi komoly nyitottságot nyitottságot tettünk tanulbizonyságot a tárgyalások során, főként az Egyeztető Bizottság ülésének utolsó pár napjában. Bizonyos fokú előrelépést el tudtunk érni. A tárgyalási csomag e, egyes elemeiben e, javult a helyzet, ami az 5-ös 2012-es évre vonatkozó 5-ös módosító költségvetést illeti az Olaszország támogatására nyújtott szolidaritási alapkifizetéseket, illetően ennek ellenére nem sikerült megfelelő rugalmasságot a minden intézménynek ahhoz, hogy tovább lépést érjünk el a 2013-as költségvetések kapcsolatban is. Az Egyeztető Bizottság mandátuma az volt, hogy megállapodjanak a 2013-as költségvetésről. Azonban eh, lehetetlennek bizonyult az előrelépés, anélkül, hogy a 2012-es évre vonatkozó hatos számú módosító költségvetésről előbb megegyeznénk. Itt 9 milliárd eh, euró pluszról van szó eh, erre az évre a kifizetési eh, előrányzatokban. Igaza van Gerdia Zabál Rubiel asszonynak, ide tartozik az Erasmus program például, és valóban mi is átérezzük a kérdés sürgősségét. Mi készen álltunk arra, hogy a költségvetési csomag minden eleméről tárgyaljunk, és mi is természetesen akar, tartani akarjuk kifizetési kötelezettségeinket. Ugyanakkor továbbra is az az álláspontunk, hogy az egy, egymástól nem lehet elválasztani a dolgokat, hogyha a, valóban olyan megoldásra szeretnénk jutni, amely minden érintett fél számára megfelelő kielégítő. Számunkra a 2006-12-es időszakra vonatkozó módosító költségvetés és a 2013-as költségvetés egy és elválaszthatatlan, hiszen ugyanazon uniós programok és fellépések finanszírozásának folytonossága a cél, és a tagállamok megfelelő támogatása. Ugyanakkor egy dolog biztos és világos, teljes mértékben tiszteletben kell tartani az Európai Parlament jogait és előjogait, és a költségvetési eljárás szabályait. Az együttdöntés, a közös jogszabályalkotás egyes esetekben, még akár engedményekre is természetesen hajlandóak vagyunk. Pár hét van már csak hátra az év végéig, a bizottságtól várjuk az újabb költségvetési javaslattervezetet, ami figyelembe veszi az eddig elért eredményeket, és a két intézmény álláspontját megpróbálja közelíteni egymáshoz. Én is jobban szerettem volna, hogyha más helyzetben találom magam, de én továbbra is optimista vagyok, és remélem, hogy sikerül lezárni a fennmaradó időben ezt a kérdéskört. A ciprusi elnökség a fennmaradó időben mindent megtesz annak érdekében, hogy az új bizottság javaslat alapján meg tudjunk állapodni az Európai Parlamenttől, pedig azt várjuk, hogy építő jellegű dialógusra készen üljenek le a tárgyalóasztalhoz, hogy az év végéig megállapodhassunk a jövő évi költségvetésről. Tisztelt elnök úr, képviselők, közös hitelességünk forog kockán, hogyha nem sikerül időben megállapodnunk, nem érthetetlen lenne, hogyha nem tudnánk megállapodni, hiszen óriási a tét. De meggyőződésem, hogy felül tudunk kerekedni a nehézségeken, és kompromisszumra tudunk találni a ciprusi elnökség, és jó magam e, is mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy ez elérhető legyen ez a siker. Köszönöm a figyelmüket. Thank you so much. Now, Mrs. Hedegaard for the Commission. Köszönöm szépen. Hedegaard asszony következik a bizottság képviseletében. Köszönöm a szót. Elnök úr, először is tájékoztatni szeretném a parlamentet arról, hogy sajnálatos módon Lewandowski úrnak Brüsszelbe kellett mennie a több éves pénzügyi terv sürgős előkészítésére. Nagyon sok a munkája mostanában. Nos, ami a bizottságot illeti, először is megismételnénk azt, amit az elnök úr is elmondott bevezetőjében, üdvözöljük az ötös számú pótköltségvetés tervezetet. Ez lehetővé tette azt, hogy Emilia Rományába a kifizetések megtörténjenek. Ez csak példája annak, hogy az EU költségvetés és az EU pénzek mire képesek, és miért fontosak. A bizottság sajnálatosnak tartja azt, hogy a 2013-as költségvetésre nem sikerült megoldást találni egyeztetés keretében belül, és meg vagyunk győződve arról, hogy az év végéig megoldás születik. A következő napokban a bizottság új ö, költségvetés tervezetet ö, fog készíteni a szerződés 214-es cikk bár az EP és a ö, tanács álláspontjai eltérőek, ö, mégis történt előrelépés az egyeztetés során kompromisszumok terén a 2013-as költségvetés témájában. A bizottság ezeket figyelembe veszi majd az új költségvetés tervezet készítése során. Így a bizottság reméli, hogy maximális esélyei lesznek a tanács és az EP számára, hogy a 2013-as költségvetésről még az év vége előtt megállapodjon, és ne kelljen az idegenes 12-eket bevezetni. A kifizetések fontos területek, fontos terület, amelyről még nem sikerült megállapodást kötni. A költségvetés kifizetési előirányzatai vonatkozásában, illetve a 2012-es kiegészítés kapcsán mindannyian tudjuk azt, hogy milyen nehéz gazdasági kell szembenézni Európában is, hogy milyen szigorító intézkedések élnek a tagállamokban. De az EU kötelezettsége, hogy jogi kötelezettségének ö, eleget tegyen az előző költségvetésben. A hatos pótköltségvetés tervezet még mindig előttünk áll, és mindenki elismeri azt, hogy a számlákat ki kell fizetni. Andreasen asszony, asszonynak mondom, hogy ezek valódi ö, számlák, valódi elkötelezettségek, nem becslések, ez megint csak az, a szavahihetőségről van szó. A 2012-es kifizetésekre meg kell találni a megoldást, ha az EU továbbra is szavahihető akar lenni a nemzeti és regionális hatóságokkal szemben is, akik megelőlegezték a kohéziós alapok és a vidékfejlesztési kifizetéseket nem beszélve a diákokról az Erasmus és a kutatási keretprogram vonatkozásában. A bizottság úgy véli, hogy megfelelő és reális kifizetési szintet kell megállapítani annak érdekében, hogy a beruházásokat finanszírozni tudjuk a továbbiakban is, hiszen mindannyiunk számára ez fontos az intézmények szintjén. Ami a 2013-as költségvetést illet, illetve a hogyan továbbot illetően. A bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy új pótköltségvetés tervezetet készítsen, hogy megállapodás szülessen a parlament és a tanács között. És tisztességes brókerként szeretne közreműködni, hogy a 2013-as költségvetésről mielőbb megállapodás szülessen. 2010-ben már hasonló problémánk volt. A Lisszaboni szerződés értelmében készült első költségvetés vonatkozásában. Aztán minden intézmény rendkívül konstruktívan lépett tovább az első kudarcokat követően, amikor is időben sikerült a 11-es költségvetésről megállapodni. Végezetül. Csak annyit említenék még, elnök úr, hogy milyen következményei lennének annak, hogyha ez nem sikerül. Mert úgy gondoljuk, hogy nem szabad alábecsülni ezeket. Csak egy-két példát szeretnék itt említeni. Ami a kulcsfontosságú EU programokat, intézkedéseket illeti, késekednének, és ez a kedvezményezettekre azonnali hatással lenne a közvetlen kifizetésekre, támogatásokra is igaz ez, a közvetlen támogatások vonatkozásában a mezőgazdaság terén ez a jövő év január-február időszakát érinteni. A különböző eszközöket, mint például az EU szolidási alap, a globalizációs alap, vagy a különböző támogatási alapok nem mobilizálhatók lennének. Nos, ami az új feladatainkat illeti, további nehézségeket jelentene a feladatunk ellátása. Például a széleskörű IT ügynökség vonatkozása lenne a belügyek terén, amely néhány nap múlva kezdi meg a munkáját. Úgy hiszem, hogy mind az Európai Parlament, mind a ciprusi elnökség tisztában van ezekkel a kockázatokkal, és hajlandók a következő hetek során konstruktívan együttműködni velünk, hogy még az év vége előtt megállapodhassunk. A bizottság nagyon reméli, hogy sikerül megoldást találni, közös erőfeszítések és bizalom alapján sikerül majd 2013-ra olyan költségvetést létrehoznunk, amely megfelelő arányokat tükröz, amelyek hozzájárulhatnak a gazdasági fejlődéshez, és azt mutatja, hogy fel tud lépni az EU, és ez a legjobb jelzés, amelyet ezen nehéz időkben az állampolgárok felé közvetíthetünk. Köszönöm szépen. Lamaz úr, úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tanácselnök úr, biztos asszony. Ami a költségvetést illeti, az EP már tanúbizonyságot tett realizmusáról és felelősség teljességéről. Két éven keresztül minősített többségben döntöttünk, és egyetlen egy euróval sem növeltük a költségvetést. Az EP odafigyelt arra, hogy politikai prioritásai tükröződjenek a, szavaz, a szavazatokban. Ezek hasonlóak, mint a tanácséi, az Európa 2020, illetve a növekedési paktum. Ugyanez a felelősség teljes gondolkodás jellemez minket ma is. Ahogy ezt Schulz elnök úr is mondta, a 2013-as költségvetésről csak akkor beszélhetünk, hogyha a 2012-es kintlevőségeket már kielégítettük. A 27 miniszter nem kérdőjelezi meg a 9 milliárdos összeget. De vannak köztük olyanok, akik 2012-ben nem akarnak mindent kifizetni olyan programok vonatkozásában, amelyek 2012-ben le is zárulnak. Ez a hozzáállás ellentétes a pénzügyi szabályzatnak, a 2012-es költségvetésnek olyan állapotában, ahogyan ezt megszavaztuk, beleértve azt is, amit Schulz elnök úr felolvasott abban az esetben, hogyha pótköltségvetést fogadunk el és a szerződésekkel sem áll összhangban. Kiegyensúlyozottnak kell azonban lenni a költségvetésnek, és kiegyensúlyozottan kell megszavazni, de végrehajtani is. Nem zárhatjuk le 9 milliárdos adósággal az évet. Hozzáteszem még azt is, hogy a tanács előestéjén a tegnapi ö, számlák kifizetése megakadályozná az elkövetelezettségeket a következő költségvetésben. Ezen kívül, hogyha egyes fővárosokban elfeledkeznek arról, hogy költségvetési kérdésekben akár egy évről, akár hét évről van szó, az Európai Parlament jóvágyása szükséges. Bízunk a bizottságban, üdvözöljük az új költségvetési biztost, annak érdekében, hogy új szöveg szülessen, és amely figyelembe veszi a jelenlegi tárgyalási ö, helyzetet. Bízunk a ciprusi elnökségben, amely rendkívül aktívan lépett fel, amikor szükség volt rá. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, vonul következik. Uh, thank you, President. Uh, I Köszönöm, elnök úr. Részt vettem én is előadóként a parlamenti költségvetés előadóként a az egyeztetési eljáráson, ehhez közel sem kerültünk, hogy erről beszéljünk, hiszen még a 5-ös és 6-os módosító költségvetésről szólt a vita. Az 5-ös ügyében végre sikerült megállapodnunk, hál' Istennek, nekünk ez itt a parlamentben erkölcsi kérdés volt, nem pénzügyi költségvetési ennek nagyon örülök. Ugyanakkor csalódott vagyok, hogy nem sikerült megállapodnunk hatos számot viselő módosító költségvetésről, a jogi kötelezettségeinket így nem tudjuk tartani, és még aggasztóbb egyes programok, projektek jövője. Remélem, hogy a tanácsban a tagállamok ezügyben meg tudnak állapodni egymás között, mert itt alapvetően a tanácson belül folyik a harc, itt mert nekik kell megoldaniuk. A parlament és az egyéb költségvetési fejezetekre visszatérve szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy 1,9% növekményen sikerült megállítani a növekményt. Az 1,9%-ban benne van a Horvátország elektro költségek, illetve az alkalmazottak kötelező fizetésemelése, tehát a 6%-os növekmény valós ráértékben véve csökkenésnek felel meg. Két megvonandó kérdés eh, van. Az egyik a többi intézmény költségvetésének növekménye. A tanács szeretné, hogyha minden intézmény költségvetése befagyasztásra kerülne. Nekünk eh, az az álláspontunk, hogy intézményről intézményre másak az igények, más a helyzet, de mindenkit arra kérünk, hogy a eh, többi költségvetés 1,9% alatt tartsa a növekményt. Az 1,7%-os bér emelés, ami a bíróság előtt lévő ügy, úgy véljük, hogy érdemes betervezni, tartalékba tenni ezt az összeget. Lehet, hogy még rosszabb lesz a helyzet, hiszen hogyha megítéli a bíróság ezt a fizetésemelést, akkor 2007. júliusáig visszamenőleges lehet akár a kötelezettségünk, így tehát 1,7%-os is mindenképpen be kell tervezni a tartalékba, szerintünk ez a bölcs megoldás. <coughs> Köszönjük! Álváró kollégát nem látom, ezért Claudio Morgantira lépünk tovább. Ó, nem, Tenok úr. Would you accept him, Mr. Vaughan? Vaughan úr elfogadja Tenok úr kék kártyáját? Uh, um, Ezt már nagyon várom. Uh, Vaughan úrt uh, nagyra um, tartom. Általában együtt autózunk a parlamentbe. Hogyan tudja ön azt indokolni, hogy a jelenleg gazdasági helyzetben, főként az Egyesült Királyságban, ahol befagyasztották a fizetéseket, vagy az embereket elbocsátották még az állami szektorból is, hogy az eurokratákat ez nem érinti, és akár az 1,9%-os béremelésre is jogosultak. Szerintem abszolút értelemben vett bérbefagyasztásra kell sor kerülni, vagy akár csökkenni is kéne a fizetéseknek. Von úr? Comment. Elnök úr, az 1,7%-os béremelésről érdemben nem beszéltem se pró, se kontra. Én azt mondtam, hogy valószínűleg a bíróság a alkalmazottak javára dönt, így tehát nem lenne bölcs dolog nem betervezni ezen körülmények között az a bölcs megoldás, hogyha a tartalékba helyezi a parlament ezt az összeget, és a többi intézmény számára is ugyanezt javasoljuk, és a tanácsnak pedig el kell fogadni ezt az álláspontot. Köszönjük! Tényleg Morganti úr következik. Grazie, President. Köszönöm, elnök úr. Az egyeztetés kudarcából kiviláglik valamennyi probléma Európa szemére, amely már alig áll talpon. Ezek a források, amelyeket Emilia Rományának szántak, ez volt a legszégyen teljesebb fejezet, mióta az EU létezik, mert fennáll annak a veszélye, hogy az EU el, egészen egyszerűen eltűnik majd. A tagállamok nem hallgatják meg a bizottság kérelmeit, nem mutatnak érdeklődést Európa iránt. Egy dolog világos kell, hogy legyen, a kötelezettségvállalásokat tiszteletben kell tartani. Tehát a pontos előrejelzett programokat, mint az Erasmus-t el kell látni a megfelelő forrásokkal. A jövőt illetően gyakorlatilasabban kell fellépnünk, nem ideológikusan, csupán reális, valós prioritásokra kell összpontosítanunk. Az első dolog, amit meg kell változtatni az EU-ban, amiben egyébként már senki nem, nem hisz, a tagállamok akarták az EU-t, de most már egyszerűen nem akarják ennek a terheit viselni, ezen kell változtatni. Köszönöm szépen. A spontán felszállások következnek. Bázeszko asszony az első. Köszönöm elnök úr a szót. Az a tény, hogy a tanács és a parlament közötti tárgyalások a költségvetési témában 2013-ra vonatkozóan kudarcot vallottak, sajnálatos tény az álláspontok különbsége a két intézmény között túlságosan nagyok voltak, hogy kompromisszumot köthessenek. Azonban megoldásra van szükség a költségvetési deficitre, ami a 2012-es kifizetéseket illeti. Egyébként fennáll annak a veszélye, hogy megkérdőjelezzük a jövő éves európai uniós politikákat. Ami engem illet, azt szeretném, hogyha a már jóvá hagyott kifizetésekre sor kerülne, mint például az Erasmus esetében. Nyilván más területeket is érint a 2012-es költségvetés, abban az esetben, ha nem kerül kiegészítése. A szociális alap, a kohéziós alap, a vidékfejlesztés és a hetes fejlesztési és kutatási keretprogram. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Csedruzeszka asszony következik, parancsoljon. parlament europejski stoi na, straży zobowiązań budżetowych unii europejskiej. köszönöm a az európai unió költségvetésének őreként kell fellépnünk, ezért van az, hogy az Egyeztető Bizottság munkája során nem fogadtuk azt el, hogy a 2013-as költségvetésről beszéljünk egész addig, amíg a 2012-es kötelezettségeinknek nem tudunk eleget tenni. E, egy újabb módosító is kell elfogadni, hiszen még 9 milliárdot kell kifizetnünk. A tagállamok érdeke ez, hiszen ezek a pénzek a tagállamokhoz fognak vándorolni. A kohéziós alapok keretében eh, végrehajtott kifizetések visszafizetésről van szó. Például az Erasmus eh, ösztöndíjakat kezelő eh, szervekhez. Így majd újra, ha erről megállapodunk, akkor újra elkezdhetjük a 2013-as költségvetési eljárást. De fogalmazzunk világosan, hogyha a tagállamok nem teszik meg az ő részüket, akkor a hitelességünk forog kockán, és jogi szankciókkal kell számolnunk. Köszönjük, Szávána úr! Puhemies! Euroopan unioni tarvitsee budjetin, joka rakentaa Euroopan tas... Köszönöm az Európai Uniónak költségvetésre van szüksége, hogy beindulhasson a gazdasági növekedés, és javíthassuk a fiatalok helyzetét, illetve a, javítsunk a munkanélküliség helyzetén Európában. Az unión belül az előfeszítések eh, után azt kell elérnünk, hogy az Európai Uniós költségvetési alapok eh, jól kerüljenek felhasználásra. Ezt az üzenetet kell közvetítenünk az embereknek. Nem könnyű ez a feladat, de ezt az üzenetet kell közvetítenünk. A tagállamok felelősségről beszélnek, és nekünk kell gondosan kezelnünk a pénzeket, amelyeket elköltünk. Egyébként csökkenteni kell a költségvetést. Végül is azt kell mondanom, építsük fel újra ezt az egész struktúrát, mégpedig jól, mert most erről szól minden az EU-n belül. Köszönöm. Bruvik úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Egész egyszerűen arról van szó, hogy kötelezettséget vállaltunk bizonyos programok végrehajtására, ezeket engedélyeztük, ellenőriztük, most arról van szó, hogy ezeket ki is kell fizetnünk bizonyosan kifizetik majd őket, kérdés csupán az, hogy mikor. Hogyha nem állapodunk meg a 2012-es költségvetéssel kapcsolatosan, illetve ezen megbeszélések során, akkor ezeket elgörgetik a 2013-as költségvetésbe, hogyha ott nem állapodunk meg, akkor a plafonokat veszik alapul, és a 12. szabály fogja lehetővé tenni ezen kifizetések eszközlését, de itt majd egy kétharmados többségre van szükség a tanácsban, illetve az Európai Parlament hozzájárulására. Azt hiszem nagyon fontos, hogy az európai polgároknak megmutassuk, hogy az európai programok valóban hozzáadott értéket generálnak, különösen a válság idején, amikor költségvetési deficitek vannak, megfelelő gazdasági életre van szükség, és éppen ezért fontos megállapodásra jutnunk. Mindenekről azon programokat, illetve nem amelyek új munkahelyeket teremtenek, tehát lehetővé teszik a növekedést. Köszönöm, elnök úr. Thank you. Mrs. Holmeyer. Holmeyer asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is csatlakoznék a kollégákhoz. A régi számlákat mindenképpen ki kell egyenlíteni, és el kell kerülni, hogy itt ezek még drágábbak legyenek a késedelmi kamatok által. Ezen kívül a polgárok szemében a hitelességünk bizonyosan nem növekszik azáltal, hogy ígéreteket tettünk bizonyos összegek kifizetésére, amelyeket végül nem fizetünk ki. Éppen ezért szükséges ezen költségvetés módosítás megszavazása, hogyha nem sikerül ezt a problémát megoldani, akkor a költségvetés módosítás összege még nagyobb lesz, hiszen mindig vissza esik majd ránk a kifizetések problémája, és természetesen megértem a válsággal kapcsolatos problémákat, de hogyha valamit változtatni akarunk, akkor a több éves pénzügyi keretben kell felvetnünk a, köte- a kifizetési kötelezettségvállalások problémáit, hogy hogyan kezeljük ezeket, de a kérdést nem tudjuk azáltal megoldani, hogy a jogosultságot el, vonjuk kétségbe. Hálás vagyok a ciprusi tanácselnökségnek, hogy ennyire intenzíven tárgyal. That, that concludes Catch the Eye now, Mrs. Hedegaard. Ezzel a spontán hozzászólások végére értünk, Hedeger biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, rövid lehetek, hiszen ahogy azt már elmondtuk, az Európai Bizottság új költségvetési javaslatot készít és terjeszt majd be, az alapján, amit a tanástól és a parlamenttől hallottunk. Mindannyian tudjuk, hogy szorít minket az idő, és az a véleményünk, hogy ha megvan a politikai szándék és akarat, akkor meg tudunk időben állapodni a 2013-as költségvetésről. A vitából az is kiderült számomra, hogy ez a legkevesebbet megtehetünk az európai polgárokért, ha nem állapodunk meg, az nagyon rossz színben tüntetné fel az uniós intézményeket, senkinek sem lenne jó. Ezért megpróbálunk az elkövetkezendő hetekben megoldást találni a jelenlegi parthelyzetre. Köszönöm. Uh, Na, Mr. Mavroyanis. Köszönjük Mavroyanis úr a tanács nevében. Uh, Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani. Valóban biztató volt ez az eszmecsere. Mindannyian nyilván jobban szerettük volna, hogy sikerrel záruljanak az egyeztető bizottsági tárgyalások a megadott időszak végéig. Ugyanakkor szeretnénk mindannyian újra a tárgyalóasztalhoz ülni, és az év vége előtt lezárni ezt a kérdést. A múlt heti egyeztetési időszak eredménytelenül zárult, ami azt e, egy új időszak kezdetét is jelenti egyben, hiszen nem adtuk fel a reményt, továbbra is minden tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy megállapodásra jussunk. Elnök úr, szeretnék ez alkalommal is e, köszönettel adózni Lamassur, Ellen Lamassurnak és kollégáinak, akik valóban építő jellegű vitát folytattak velünk. Lewandowski eh, biztos úra ugyanez igaz. Az éves költségvetési eljárás nagyon nehéz körülmények között folyik. Ezért különösen nagy erőfeszítésre van szükség, mind három oldalról, hogyha reális, kiegyensúlyozott költségvetésről szeretnénk megállapodni 2013-ra vonatkozóan. A ciprusi soros elnökség és jó magam eh, annak érdekében, hogy az év végére lezárjuk a tárgyalásokat. Ahogy azt már említettem, hagyományos eh, szerepe a bizottságnak, hogy Anus brokerként, tehát független közvetítőként járjon el. Lewandowski úrtól is ezt várjuk, és azt, hogy minél hamarabb benyújtsák az új költségvetési javaslatukat, és ezzel hozzájárulnak a vita lezárásához. Még egyszer köszönöm a figyelmüket és a megértésüket. Nem volt. Well, thank you very much. Thank you to the Commission and thank you, Köszönöm, köszönet a bizottságnak, a kollégáknak a vitáért. Most tovább megyünk, és szóbeli kérdés következik az éghajlatváltozásról a Dohai forduló tükrében.